holnap fogunk szavazni. Következő napirendi pontunk a tanácshoz intézett kérdések órája, és ahogyan szokás, szeretném kérni azokat a kollégákat, akik részt kívánnak venni a kérdések órájában, jöjjenek ide előre az első sorokba, és itt foglaljanak helyet. Azt is szeretném elmondani, hogy az első kérdés Posselt úr tette, aki a kubai emberi jogokra vonatkozóan fogalmazott kérdést, meg és most halljuk a választ. I am of course ready. Köszönöm, elnök asszony. Kész vagyok Amerikáról Kubára térni. Posszelt úr, nagyon komoly téma. Köszönöm a kérdését. A tanács továbbra is komolyan foglalkozik az emberi jogok helyzetével Kubában, főleg azzal, hogy nem igazán történt változás az emberi jogok terén. A, kuba, a kubaiak nem tudnak szabadon szólni, nem gyülekezhetnek, nincs sajtószabadság. Az információhoz való hozzáférés az internetet beleértve korlátozott. Kubából és Kubába csak nehezen lehet utazni, illetve elutazni, nem változott a helyzet. 208 a politikai foglyok száma, ez ugyan csökkent de ennek a legnagyobb részben az volt az oka, hogy elítélték az embereket. A politikai foglyok helyzetét figyelemmel kísérjük és megvitatjuk. A börtönben a különböző körülmények a minimális, szab, a minimális feltételek alatt vannak. Nagyon sokan a bebörtönzöttek közül családjaik szerint rossz egészségi állapotban vannak, és nem fordulhatnak orvoshoz. Megverik őket, nem férnek hozzá megfelelő orvosi kezeléshez, és pszichés nyomásnak teszik őket ki a rendőrség és az őrök különböző eljárásnak kellett, hogy eljárással kellett, hogy szembenézzenek. A tanács Kubával kapcsolatban a 996-os közös álláspontban olvasható. 2008. októberében az EU és Kuba megállapodott egy átfogó politikai dialógusban. Ez a dialógus az EU politikáknak megfelelően nem csak a kubai hatóságokra, hanem a civil társadalomra, illetve a demokratikus ellenzékre is kiterjed. A tanács külön odafigyel a demokrácia, az emberi jogok és szabadságjogok kérdésére a 2009-es felülvizsgálat során. A júniusi konklúziókban egyértelműen megfogalmaztuk, hogy ezek a kérdések a Kubával való kapcsolatok során az egyik legfontosabb területet képezik. Arra szólítja fel a bizottság, az Európai Unió Kubát, hogy azonnal feltétlenül engedje szabadlábra azokat, akiket bebörtönöztek politikai okoknál fogva. Ezen kívül a tanács a hatóságokat arra szólította fel, hogy humanitárius szervezetek azonnal hozzáférhessenek a kubai börtönökhöz. Tavaly óta a politikai foglyok kérdését minden egyes ülésen felvetette. Az emberi jogokat mindig ö, meg kell említeni az ilyen magas szintű ö, találkozókon, és a békés ö, ellenzékkel való találkozó is részét képezi látogatásainknak. Nagyon fontos, hogy nyíltan a kölcsönös megértés szellemében tárgyaljunk azokról a kérdésekről, amelyek mindannyiunkat foglalkoztat. Az egyes eseteket, az egyéni eseteket továbbra is figyelemmel kísérjük, hogyha, főleg akkor, hogyha a bebörtözöttek egészségi állapota ezt megkívánja. Az Európai Unió ezen kívül szolidaritási menetet szervezett augusztusban Havannában. A letartóztatott Darcy Ferrer családjának azt akartuk ezzel megmutatni, hogy nem vagyunk tétlen szemlélők. Ami Alfredo Dominguez úr esetét illeti, az elnökség ezt az esetet is figyelemmel kíséri, és fel is veti minden egyes találkozó során, és van kapcsolatunk a családjával is. Köszönöm, Poszelt úr. Igen, a rendkívül jó és részletes válaszért köszönetet mondok a nemzetközi közösség a Nemzetközi Emberjogi Társaság tájékoztatott engem, és csak annyit szeretnék kérdezni, hogy a tanács tényleg megpróbálhatná, hogy megvizsgálja az egyes fogvatartottak feltételeit, és hogyan ítéli meg a tanács a fejlődést Kubában az EU-hoz fűződő viszonyokat illetően, kapcsolatokat illetően. Nos, tisztelt képviselő úr, Nincs hozzáférésünk ezekhez az információkhoz formálisan, de hát a nemzetközi szervezeteken, NGO-kon keresztül, politikai pártokon keresztül kapunk információt. Egy picit fragmentált formában persze a politikai foglyok helyzetét illetően, de tudjuk, hogy bizonyos esetekben az egészségi feltételek nagyon komolyak. Megpróbálunk kapcsolatba lépni, hogy könnyítsünk a helyzeten, de hát ez az egyik probléma, hogy nagyon kevés konkrét megerősített információval rendelkezünk. A probléma az is, hogy nagyon sok fogvatartottat olyan börtönökben tartanak, hogy nem is emeltek vádat ellenük, nem volt eljárás. Ez ellentmond az emberi jogi előírásoknak. Mindenkinek tudnia kell, hogy miért tartják fogva és mivel vádolják. Ez egy alapvető emberi jog minden társadalomban, de hát nem létezik mindez Kubában, ahogyan tudjuk. A kubai párbeszéd számos nehézséggel jár együtt, de hát fontos, hogy meglegyen ez a párbeszéd, és ahogy döntöttünk, ugyanis ez azért megadja azt a lehetőséget, hogy megpróbáljunk kapcsolatot teremteni a hatóságokkal, és keményen fogalmazzuk meg kritikánkat, de megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a civil társadalommal és a békés tiltakozókkal, a disszidensekkel, és hát jelenleg ez a mód, ahogy mi gondoljuk esetleg előbbre léphetünk, de hát drámai változást nem látok a közeljövőben. Köszönöm, köszönöm szépen, és először is vannak kiegészítő kérdések, kettő. E, először meghallgatjuk mind a kettőt, utána következik a miniszterasszony Santos Morvai e, asszony, Santos e, kollégái először a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, én azt gondolom, hogy amikor emberi jogokról van szó, és hát ezt Posztelt úr is feltette a kérdésében, akkor jobban együtt tudnánk működni olyan országokkal, amelyeknek van diplomáciai kereskedelmi kapcsolata. Az Egyesült, az Európai Unió és a tagállamok javíthatnák a dolgokat, akkor, hogyha a demokrácia kérdését, illetően Kubában, hogyha létrehoznánk ilyen kapcsolatokat, hogyan lehet ezt megoldani tagállami szinten, ugyanis Kuba az embergóval kapcsolatosan külön dílt kötött. States of... Akkor újra kezdem Eh, eh, tehát egy békés diszidensként az Európai Unió egyik országából, Magyarországról. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudjuk ugyanezt az érdeklődési szintet elérni az emberi jogi kérdést, illetően Magyarországon, mint amilyen Kuba iránt tanúsítanak. Magyarországon a 2006-os ősz óta a rendészeti brutalitások, a békés tüntetők ellen, a politikai foglyok, a kínzások, nem tudtam, hogy csak 30 perc. Hát azt szeretném kérdezni, ugye a kubai politikusokat, hogy akkor tárgyaljanak a mi nevünkben is, Bocsánat, 30 másodperc a kérdés, és a kubai emberjogi helyzet szerepel napirenden, a miniszterasszony válaszol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az egész Európai Uniót illeti, és hát sokszor mondtuk már, hogy mi ellenezzük az amerikai embargót, és hogy ez nem könnyíti meg, mint már mondtuk, a jövőbeni megoldást Kubát illetően. Jelenleg az Európai Unió azt is mondta, hogy mi készek vagyunk szorosabb együttműködésre lépni Kubával, beleértve a kereskedelmet is, persze attól függően, hogy haladnak előre az emberi jogok területén. Jelenleg nincs ilyen előrelépés, nem tisztelik a demokráciát, és nagyon nagy a politikai foglyoknak a a száma, ez nem ad alapot számunkra arra, hogy előrelépjünk ebben a helyzetben. A kubai hatóságokon múlik, mutassák meg, hogyha akarnak velünk kapcsolatokat, akkor legyen konkrét előrelépés. De eddig kevés dolog történt. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most következzen a következő kérdés. Harkin kollega kérdése az idősekkel szembeni rossz bánásmódot illetően. Hálás lennék, hogyha betartaná a szabályokat a kérdések órájára vonatkozóan, 30 másodperccel kiegészítő kérdés, továbbá ragaszkodni kell a tárgyhoz. És jön a következő kérdés. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Harkin ö, asszony rendkívül égető kérdést ö, vetett fel, hiszen egyre idősödik a lakosság. Itt ez nemzeti kompetenciába tartozik, úgyhogy mi csak kiegészítő lépéseket tehetünk. A svéd elnökség szeretne foglalkozni ezzel a kérdéssel, és javítani az idősek gondozásának minőségét. Talán Emlékeztetném egy stokholmi konferenciára egy hónappal ezelőtt, aminek témája az egészséges méltóság teljes időskor volt, magas szintű résztvevők voltak itt a különböző tagállamokból, a bizottságból, a civil szervezetek képviseletében, egészségügyi minisztériumokból. Szeretnék kitérni arra, amit a tisztelt képviselőasszony is említett. Hogyan érhető el azt, hogy az egészségügyi szervezetek jobban együttműködjenek, annak érdekében, hogy minden egyes idős ember megkapja azt a gondozást, amire szüksége van? Az EBSZKO-ban november 13-án szeretnénk elérni azt, hogy foglalkozunk ezzel a témával, nevezetesen, hogy mindenki ö, méltóság teljes időskort érhessen meg, és ö, ki kell dolgozni megfelelő terveket ebből a célból. Az esélyegyenlőség keretén belül is felvetődött ez a téma, Szeretünk volna rámutatni arra, hogy a nőknek és a férfiaknak ugyanolyan joguk van ehhez, amikor megöregszenek. A 2078-as EU irányelv foglalkozik ezzel a témával. Tavaly a bizottság megpróbált ezt kiterjeszteni, és egyéb e, aspektusokat is belevenni, mint a biztonság, a képzés, az otthonhoz való hozzájutás, stb. stb. Ide tartozik persze az adózás kérdése is, az egészség és az egészségügyi ellátás. Ide tartozik a, a, az is, hogy ne ö, kerüljenek az idősek olyan helyzetbe, amikor fenyegethetik őket, vagy megüt, megijesztik őket. Ö, nyilván ezekre a tárgyalásokra még a jövőben fog ö, sor kerülni, úgyhogy ö, előzetesen nem tudjuk még most megmondani, hogy milyen eredménnyel zárul ez, de mindenképpen szeretnénk minden megelőző intézkedést megtenni, és tökéletesen egyetértünk az Európai Parlament véleményével, nevezetesen, hogy senkit nem szabad kitenni munkahelyi vagy akármilyen helyi zaklatásnak. Köszönöm szépen. In office, uh, Mr. Malmström. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Malmström asszonynak a válaszát. A 2008-as kommunikájében a bizottság a gondozókat is említette, nevezetesen, hogy szükségük van mindenféle eszközre, amit csak biztosítható számukra. Teljesen egyetértek azzal, hogy ez nemzeti kompetencia. Csak azt szeretném tudni, hogy önnek mi a véleménye például a struktúrákról, az információcseréről, az egészségügyi dolgozók vonatkozásában, amikor átlépik az országhatárokat. Itt most a gondozókra gondolok. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a javaslatát. Első alkalommal hallok erről, úgy tűnik, hogy nagyon jó kezdeményezés, de ö, majd vissza kell, hogy térjek erre, mert ö, a minisztereknek kell megtárgyalniuk ezt a témát a folyamat során, talán vissza kellene térnünk erre, köszönöm szépen. Elnök, két kiegészítő kérdésünk van megint csak, sorrendben ö, hallgatjuk meg őket. Először Tikau asszony, aztán Kelly úr. Tikau asszony. Köszönöm, elnök asszony, miniszter asszony. Az Európai Uniós lakosság egyre idősödik. A, az egészségügyi ellátás terén Svédországnak már nagy hagyományai vannak. De hogyan tárgyalnak a többi tagállommal azért, hogy az egész Európai Unióban ö, javulás legyen tapasztalható ezen a téren. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kelly úr. Köszönöm. Harkin asszony nagyon fontos kérdést vetett fel, és nagyon jól válaszolta ön meg. A probléma az, hogy 65 évnél idősebb embereket már idősnek tekintenek Európai Uniós alapon nem lehetne rugalmasabbá tenni a, a nyugdíjba vonulás ö, ö, időpontját, ö, és ö, így fokozatosan mehetnének az emberek nyugdíjba, és így sokkal jobb életminőséget is élvezhetnének az emberek, és nagyobb tiszteletben ö, élhetnének ö, az idősebbek. Elnök asszony, köszönöm szépen. Parancsoljon, miniszter asszony, nem tudom, hogyan, milyen sorrendbe kíván válaszolni. Először az első kérdésre válaszolnék a tisztelt képviselő asszonynak. Igen, főleg azért, mert a francia, a cseh és a svéd elnökség meg fogja erősíteni a dialógust azon kérdésekben, amelyek az egészségügyre és az idősekre vonatkoznak. Az Alzheimer korról is volt egy konferencia, én pedig egy hónappal ezelőtt utaltam már arra a konferenciára, amely első alkalommal került megrendezésre a méltósággal viselt időskor, illetve az idősekkel való foglalkozás vonatkozásában november végére lesz vége ennek a tárgyalássorozatnak. Ami a nyugdíjba vonulás időpontját illeti, nyilván a tagállamok hatáskörébe tartozik ez is, de a Lisszaboni stratégia, nem a szerződés, hanem a stratégia keretén belül kellene ö, megvitatni azt, hogy hogyan lehet növelni a növekedést, a fejlődést, a foglalkoztathatóságot, mi a helyzet a demográfiai kihívással, amelyel szembe kell néznünk. Nyilván ezt is figyelembe kell venni, hogy az idősebbek kompetenciáját is kihasználhassuk megfelelő módon, és megtalálják ők is a helyüket a munkaerőpiacon. Nyilván nem a tanácsnak kell eldönteni azt, hogy ez hány éves korban történjen meg, mármint a nyugdíjba vonulás. Elnök, köszönöm szépen. A következő kérdés Schmidt úr a Eritreában fogvatartott svéd újságíró David, David Isaac esetére utal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg kell találnom gyorsan a pontos dokumentumot, de itt van. Nyolc év telt el azóta, hogy a svéd újságíró David Isaac eh, fogságba esett. Nyolc éve van börtönben, Eritreában, nem ítélték el, nem volt bírósági per, a családja és semmiféle jogszervezet nem kereshette ő, őt fel. Eritreában az emberi jogok tekintetében nem látjuk, hogy a jövő, hogy az elmúlt években bármi is javult volna. És ezért az eritreai kormány a felelős. Továbbra is lábbal tiporja a nemzetközi szempontból kötelező érvényű emberi jogokat. Nagyon nagy aggája tört el bennünket, mindez, hiszen a véleménynyilvánítás szabadsága nem érvényesül, és a politikai fogva tartottak, többek között David Iszak is megérdemelni, hogy kiszabaduljon. Az Európai Unió nevében egy nagyon egyértelmű nyilatkozatot tettünk, és kértük, követeltük, hogy a politikai fogvatartottakat engedjék szabadon. Ez a nemzetközi megállapodással ez a fajta fogvatartás teljesen szembe megy. Továbbra is az Európai Unió és a svéd elnökség és a svéd kormány számára is prioritás ennek a témának a, az előmozdítása. Minden erőfeszítést megteszünk azért, hogy David Iszakot ki tudjuk szabadítani a börtönből, és visszatérhessen a családjához társainak a kiszabadulásáról is zajlanak a tárgyalások, és készek vagyunk az eritreai kormányjal együttműködve javítani az emberi jogok helyzetén. Ami az EU szerepét illeti, a kotonai megállapodástól függ az, hogy az emberi jogok helyzete és a politikai helyzetet hogyan ítéljük meg, hiszen ezen megállapodás alapján vizsgáljuk, de bízom abban, hogy ezt alapul véve valóban előre juthatunk. Köszönöm szépen a kiegészítő kérdés. Miniszterasszony, köszönöm a választ. Ön is hallotta, hogy David Iszák esete mennyire komoly. Tudom, hogy Cecilia Maström rengeteget tett ez ügyben, de nyolc év telt el közben, és ez az egyetlen EU-s polgár, aki azért ül börtönben, mert a véleményét szabadon kinyilvánította, élt az vélemény nyilvánítá, véleménynyilvánítás szabadságának jogával. A miniszterek tanácsán belül egy nyilatkozatra volna szükség, és Malmström asszonyt esetleg elutazhatna Eritreába annak érdekében, hogy találkozhasson David Isakkal, vagy az eritreai kormányfővel is, hiszen ennyi év után szinte felfoghatatlan, hogy valaki még mindig börtönben van, betegen, halálos betegen is lehet, hogy életét is fogja veszíteni ott. Köszönöm, mondja az elnök, mondja a miniszterasszony. Schmidt úrnak azt tudom mondani, hogy teljes mértékben osztom az érzéseit, a frusztrációját, az aggodalmait, hiszen évek óta tart ez a szörnyűséges helyzet, az eritriai hatóságok egyszerűen elérhetetlenek. Bizonyára ismeri azt a, az interjút, amit a kormányfővel készítettek, és amely a beszámolt a, az eritriai helyzetről. Nincs egyszerűen hozzáférésünk, nem jutunk be az országba, a börtönbe, nem tudjuk, hogy hogy van, ez az ember, természetesen meg fogjuk próbálni elintézni, kieszközölni, hogy odautazhassunk, de jelenleg nincs egyszerűen lehetőség arra, hogy az eritriai részről engedményeket kapunk és lehetőséget biztosítanak nekünk arra, hogy találkozzunk a fogvatartottal, vagy hogy ő kapcsolatot tarthasson fel és találkozhasson a családjával. Ahogyan Schmidt úr is elmondta, ez az egyetlen politikai fogoly, aki börtönben van nyomást gyakorlunk az eritreai hatóságokra, annak érdekében, hogy végre felismerjék, hogy David Iszak és fogolytársait szabadon kell engedjék. Hiszen Eritrea számos megállapodás ratifikált, és ehhez tartania kellene magát. Nincs kiegészítő kérdés, úgyhogy akkor átérnénk a következő kérdésre. Ezt het asszony nyújtotta be az EU alkoholstratégiája témában miniszterasszony, amennyiben felkészült, akkor várjuk a válaszát. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kérdést Hett asszonynak. Talán a kezdeném, hogy eh, emlékeztetném önt arra, hogy a svéd elnökség az alkoholt rendkívül fontos témának kezeli. Segíteni akar a tanács eh, a, a, a tagállamoknak, hogy csökkentsék az alkohol okozta károsodásokat. Először volt egy nem hivatalos találkozója az egészségügyi minisztereknek Söpingben júliusban, ahol rámutattunk arra, hogy alkohol, az alkoholkereskedelem értékesítés milyen negatív hatással van a fiatalokra. Aztán volt egy szakértői ülés szeptember 21-22-én Svédországban, ahol hosszú távú fenntartható stratégia támogatásáról volt szó, több mint 450 résztvevővel, szinte minden EU ország képviseletében. Ezek az országok erőteljesen támogatták az elnökség erőfeszítéseit. A harmadik, szeptember 23-án volt egy ülés, amit szintén a svéd elnökség szervezett a sida val együtt, amely a fejlődési segély szervezet. Ezen kívül a HÚ is részt vett ezen. A globális alkohol stratégián túl, amelyel kapcsolatban májusban lesz egy találkozó, új tények merültek fel az alkoholfogyasztás káros hatását illetően, aztán a TBC és az, és az AIDS vonatkozásában is felmerült ez a kérdés. Visszatérve a kérdésre, hogy a svéd elnökség valamilyen értékelést kíván-e készíteni. Igen, 2006-ban egy stratégiát fogadott el az EU, és az első lépés volt a stratégia elfogadása, amelyben a bizottság elismerte, hogy az alkohol nagyon fontos tényező a kockázatos és és olyan mértékű alkoholfogyasztás, amely tönkreteszi e- a fiatalok egészségi állapotát, rendkívül fontos kérdés. Sajnos nem sok idő telt el azóta, bár nagyon sok minden történt annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsük az alkoholpolitika egészségügyre gyakorolt hatását. Az első jelentés az EU alkohol stratégiájáról csak részleges jelentés, amely majd belekerül a végleges jelentésbe. Nyilván az elnökség megvizsgálja a jelentés tartalmát, az alkohol hatását az egészségi állapotra. Nagyon sok új tanulmány készítését is finanszíroztuk, hiszen az alkohol rendkívül fontos téma számunkra. A marketing hatását is tanulmányoztuk a fiatalok alkoholfogyasztására, de nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek alkoholfogyasztására is az EU tagállamokban, amely nyilván befolyásolja az alkoholvásárlást. Ami az alkohol és az egészségi állapot kapcsolatát illeti, Svédország azt javasolta, hogy az alkohol és az egészségügy kapcsán lépjünk a második fázisba. 2012 után, amikor már megszületik a megállapodás, illetve lezárul az első kör, az elnökség várja a decemberi tanácsülés konklúzióit. Kiegészítő kérdések? Köszönöm szépen, miniszterasszony. Tisztában vagyok annak, hogy nagyon jó konferenciákat szervezett az elnökség, és nagyon sok energiát és időt szánt a témára. Én az alkohol stratégiára szeretnék koncentrálni. Felvetődött már ez a kérdés korábban is, úgy fél évvel ezelőtt azt hiszem. Akkor az volt a válasz, hogy az alkohol stratégia megszületik még a nyár előtt. Azért tettem, teszem fel ezt a kérdést, mert úgy látom, hogy nem tértünk vissza rá. Nagyon sok minden történt azóta, amióta 2001-ben a svéd elnökség javasolta ezt az alkoholstratégiát, és 2006-ban elfogadták. Nyilván a tagállamokban felemelkedett a korhatár az alkoholvásárlás engedélyezéséhez, és reméltem, hogy a svéd elnökség rátér most majd az alkohol reklámok kérdésére, úgyhogy kérem, válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatást. Szeretünk, majd megpróbálunk odafigyelni erre a kérdésre. Ezért szerveztük a konferenciákat, hogy meghatározzuk az időzítést, és hogy ne álljunk le ezzel a témával, azért, hogy az utánunk következő eh, elnökségek is foglalkozzanak a témával. Ezért mondtam azt, hogy még nem végleges adatokkal rendelkezünk a jelentésben, hiszen ez még csak egy részjelentés, majd 2012-ben lesznek meg a végleges adatok. Mindenki tudatában van eh, azoknak az egészségügyi problémáknak, eh, amelyek az alkoholfogyasztással járnak. Köszönöm szépen. Két kiegészítő kérdés. Palacki úr az első. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt miniszterasszony! Nagyon sok áldozata van a közutakon az alkoholfogyasztásnak, annak ellenére, hogy csökkenő tendenciát mutatnak ezek a számok. Nagyon sok az öngyilkosság is, megint csak alkoholfogyasztás miatt. Az Európai Uniónak szigorú intézkedéseket kell hoznia az alkoholfogyasztás témájában az északi kezdeményezésnek megfelelően. Például nem szabad a fiataloknak alkoholt árusítani. Elnök, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm miniszter asszony. Köszönöm Anna Hednek, hogy felvetette ezt a kérdést. Skóciában pillanatnyilag szeretném felhívni a miniszterasszony figyelmét erre. Az én választókörzetemben az alkoholtermékek minimális áráról folyik vita. És szerettem volna megragadni ezt az alkalmat arra, hogy megkérdezem a miniszterasszonytól, hogy folyik-e a tanácson belül valamilyen vita az alkoholtermékek minimál áráról. Ugyanis Skóciában nagy vita folyik ebben a témában, és szeretném tudni azt, hogy a tanács eh, hogyan vélekedik erről, vagy egyáltalán folyik-e erről valamilyen vita. Köszönöm. Köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm a kérdéseket. Az EU alkohol stratégiájában pontosan az egyik cél az, hogy az alkohol kapcsolatos közúti balesetek csökkenjenek. Ez rendkívül komoly probléma, és nyilván gazdasági árat is kell fizetni érte. Úgyhogy a bizottság azt javasolta, hogy a még tapasztalatlan, illetve hivatásos vezetők esetében meghatározunk bizonyos határokat. Tehát van egy ajánlás, amely rétezik ebben a témában. Nagyon sok állam már alkalmazta ezeket az ajánlásokat, és nagy a figyelemfelkeltő tevékenység, hogy megvitassák ezeket a problémákat. Arról nem tudok, hogy az árakról folyna-e bármi vita, de lehet, hogy az egészségügyi miniszterek tudnak erről, de nem hiszem, hogy konkrétan erről volna vita, hiszen annyi téma kapcsolódik az alkoholfogyasztáshoz, amivel foglalkozunk, valószínűleg ez most éppen nem. Elnök, köszönöm szépen. Következik a következő kérdés. Paleckis úr kérdése környezetvédelmi vonatkozások a gázvezetékek kapcsán. Parancsoljon! Fru talman! Köszönöm szépen, elnök asszony! Az északi áramlat egy egyszeri projekt a balti tengert illetően nagyon nagyméretű projekt, komoly következményekkel jár, és a tanács tudatában van a környezeti veszélyeknek ezzel kapcsolatosan. És a következtetéseket már le is vonta a júliusi ö, csúcsot követően. Az EU államok mindegyike része a konvenciónak, amely nagyon jelentős a határon átnyúló környezeti szennyezéseket illetően, és ez kötelezi a partnereket, hogy a környezet terhelést pontosan meg kell vizsgálni. Az északi áramlatnak nagyon komoly következményei lehetnek a környezetre, ezért nagyon pontosan ellenőrzés alatt kell tartani, különösen ott, ahol vegyi anyagok vagy ö, ö, fegyverek ö, forognak kockán, és ez természetesen a hal állományra is hatással lehet különböző veszélyeket rejthet mindez magában. A bizottság három éve foglalkozik ezzel, hogy megvizsgálja, hogy a kötelezettségeket hogyan kell teljesíteni az északi áramlat. Egy magánprojekt, mindamellett biztosítani kell az információkat, hogy az érintett tagállamok ezt folyamatosan ellenőrizni tudják. A tanács az északi áramlattal kapcsolatban nem tud úgy nyilatkozni, mert ez a nemzeti folyamatokba való beleavatkozásként is értett, értendő lehetne. Köszönöm, Palecskis kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, miniszter asszony a részletes átfogó választ. Látom, hogy Svédország tényleg érdekelt az ügyben, hiszen ő is egy balti tenger melletti állam, és Hadd ismételjem meg, hogy ezek a kérdések soha soha nem szabad ezeket alábecsülni, és soha nem kapnak kellő figyelmet. Hadd mondjam, hogy fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjük a folyamatot, és megtegyük a szükséges lépéseket, hogyha erre igény lesz és szükség. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Hát a képviselő úrnak garantálni tudom, hogy Svédország ezt valóban meg fogja tenni nagyon nagy figyelemmel kísérjük ezt a projektet, tudjuk, hogy nagyon érzékeny a környezet a Balti-tengeren, és nagyon ki van téve a veszélyeknek és kockázatoknak a különböző projektek kapcsán. Ezek nagyon jelentős projektek a Balti-tengeri térség számára, úgyhogy ezért különösen szigorú követelményeket kell támasztani, és az illetékes hatóságok ezt pontosan felügyelik. a Svédországot is érinti, bár nem a svéd egy területet, de hát folyamatosan a nemzetközi egyezményeken, az ESPO szerződésben is felhívjuk a figyelmet mindenre. Tehát ezt politikailag vagy gazdaságilag nem tudjuk megítélni, de amit a svéd állam megtehet, azt meg is teszi. Köszönöm szépen, és most következzen a következő kérdés, ez pedig eh, Tikau asszony kérdése, a munkaár, munkaerő tagállamok közötti szabad mozgása útjában álló akadályok felszámolásával kapcsolatban. asszony, eh, köszönöm szépen. Köszönöm. A tanács emlékeztet arra, hogy a munkaerő szabad áramlása az egyik alapjog, az egyik szabadságfoka az Európai Uniónak, és ezt garantálják a szerződések. Tehát az egyik tagállam polgára élhet és dolgozhat a másik tagországban 2009-ben további átmeneti szabályozások elfogadására került sor, és itt a meglévő információk alapján el kell gondolkozni, hogy a meglévő korlátozások fennmaradhatnak-e. A tagállamokat felszólította, hogy a harmadik fázisban szüntessék meg ezeket a korlátozásokat akkor, hogyha nincsenek különleges kockázatok arra vonatkozóan, hogy ez a munkaerőpiacot hogyan érinti. A tagállamokat felszólította a tanács, hogy az Egyesült vagy az Európai Unióba érkező harmadik polgárokkal szemben az uniós polgárokat részesítse előnyben, de az átmeneti időszakban még vannak egyéb rendelkezések. Ezen kívül a korábbi csatlakozási szerződésekből következő átmeneti szabályozásokra is tekintettel kell lenni. A tagállamok azt mondják, hogy meg fogják próbálni, hogy az érintett tagállamból érkező munkaerőt a saját jogszabályaikkal összhangban foglalkoztassák az uniós szabályokat betartva 2009. szeptemberében a bizottság közleményt adott ki a munkaerő áramlásának a helyzetét, illetően Bulgária, Románia vonatkozásában a két utolsóként csatlakozott tagállammal kapcsolatban, és a munkaerő, a munkavállalók ezekből az országokból, ahol ilyen munkáról foglalkoztatnak, az hozzájárult a gazdasági növekedéshez. És a bővítés után nem özönlötték el, nem özönlött el a román és a bolgár munkaerő, EU-s munkaerőpiacokat. És a kereslet és a kínálat az, ami a munkaerőpiacon is meghatározó, és ez most inkább meghatározza a munkaerő szabad mozgását. A tagállamok által hozható megszorítások azaz hogy hosszabb ideig tart az alkalmazkodás, de ez azonban sok esetben elősegíti a fekete munkát. A munkaerő szabad mozgása lehetővé teszi, hogy a gazdasági válság idején is jobban éljünk a lehetőségekkel, és így a szociális kirekesztés ellen jobban fel tudjunk lépni. A képviselőasszony kérdésével kapcsolatosan az átmeneti szabályozások harmadik fázasáig a tagállamok fenntarthatják ezeket a rendelkezéseket. A gazdasági válság lát azonban nem lehet ürügy arra, hogy az átmeneti szabályozásokat továbbra is meghosszabbítsák. Néha válság idején is nehéz megfelelő munkaerőt találni bizonyos helyesekre, bizonyos helyekre. A tanács folyamatosan vizsgálja az átmeneti szabályozásokat. A legutolsó alkalommal megállapította, hogy mi a helyzet a munkaerő szabad mozgását illetően 2009. május 1 -e előtt sem kockázatok, sem rohamok nem voltak megfigyelhetők. Németország és Ausztria továbbra is fenntartja a korlátozásokat a munkaerőpiacon, mégpedig oly módon, hogy munkavállalási engedélyére van szükség. Az Egyesült Királyságban azonban liberálisabb az eljárás, de itt regisztrációra van szükség és a tagállamok, akik továbbra is fenntartják a korlátozásokat, ezeket igazolniuk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszterasszony. Meg szeretném kérdezni, hogy az elnökség napirendre tűzte-e azt, hogy meggyőzik azokat a tagállamokat, amelyek továbbra is fenntartják ezeket az akadályokat a munkaerő szabad áramlása előtt, hogy tegyenek valamit annak érdekében, hogy ez eltűnjön. Második kérdés. Az akadályok elhárítása kapcsán lehetne esetleg a svéd elnökségnek valamilyen javaslata a konklúziókban ezzel, ezzel a témával? Tack, ärade ledamot! No, köszönöm szépen. Ticsáó asszonytól a kiegészítő kérdést. A jelenlegi trió Franciaország, az Unió és a Svéd elnökség azt írta a végkövetkeztetésben, hogy az Európai Unió vonatkozásában a bővítés nagyon sok előnyel járt, és hogy gazdasági növekedést is hozott magával, tulajdonképpen nincs egyetlen jel arra vonatkozóan, hogy gazdasági szempontból zavarok léptek volna föl a csatlakozások révén. Nyilván a, a folyamatos ellenőrzés mechanizmusa a korlátozások tekintetében folyamatosan zajlik, a bizottsággal közösen, és a tagállamok feladata az, hogy a diszkriminációt még fenntartó rendelkezéseket megszüntesse, illetve a kompetens munkaerőt figyelembe véve hozzon döntéseket ezeknek a munkaerőknek az alkalmazásával kapcsolatban. Természetesen a bizottsággal közösen van szükség a jogi értékelésre. Még egy kiegészítő kérdés következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kérdés feltevője elsősorban a tagállamok helyzetére vonatkozik, ahonnan elvándorol a munkavállalók többsége. Ausztria azonban Németországhoz hasonlóan most ott tart, hogy az átmeneti időszakoktól elmozdulva teljesen megnyitja a piacát. Nyilvánvaló, hogy különbséget kell tenni a két tendencia között, és miután látjuk, hogy a válság közepette hol is tart a munkaerőpiac, mekkora a munkaerő hiánya, át kell értékelnünk ezt a kérdést, amikor szükség lesz az újabb munkaerőre. E tekintetben kell tehát válaszokat találnunk. Parancsoljon, miniszterasszony! elnök asszony. Minden EU-s tagállamot érint a gazdasági válság és a munkanélküliség, és a helyzet talán különböző az egyes tagállamokban, de mégis hasonló a helyzet. Ausztria, mint az átmeneti rendelkezések egyik országa, amennyiben indokolt, kérhe, kérvényezhette ennek az átmeneti időszaknak a fenntartását. Be kell vallanom, nem ismerem konkrétan a problémákat Ausztriában, de azt tudom, hogy minden egyes tagállamban vannak nagy problémák, amikor a munkaerőpiacról beszélünk. A bizottság megállapította a közleményében, hogy semmi nem mutat arra, hogy a szabad mozgás bármely tagállamban nagyobb zavart okozott volna a saját országomban, Svédországban, ahol ugyanúgy nagy a munkanélküliség, nem láttunk a, szabad mozgás és a munkanélküliség között összefüggést. Azok, akik más EU-s tagállamból érkeztek hozzánk, azokat felvettük, és a munkaerőpiacon el tudtak helyezkedni. Köszönjük szépen! Svancis eh, képviselő kérdése következik a Frontex repülői elleni zaklatásról Törökország által. Köszönöm a szót, elnök asszony. A tanács ismeri ezeket az eseteket, amelyről szól ez a kérdésfelvetés. Törökország, mint tagjelölt ország, nyilvánvalóan az Európai Uniós célkitűzéseket és értékeket és a szerződéses előírásokat be kell, hogy tartsa a jó szomszédi viszony, a konfliktusok békés megoldása feltétele az EU-s csatlakozásnak. Egy keret megállapodást is kialkuttunk, a megfelelő tanácsi végkövetkeztetések pedig arra szólították fel Törökországot, hogy az ilyen eseteket megelőzze, és a konfliktusokat békés úton oldja meg. Ami a jószomszédi viszonyokat illeti, ezeket az Európai Unió mindig nevesíti, a május 19-i ülésünkön is, a trojka üléseken is, júliusban is, amikor Stockholmban összeültünk Törökországgal. Ami a Frontex repülőket illeti. A Frontex ugye közös oper, műveleteket szabályoz a külső határok védelmében, ugye az Európai Unió külső határai védelmében, ilyen volt az a Poseidon művelet. Akkor Törökország befogadó ország volt, a vendéglátó időzőjelben. Annak érdekében eh, működött ez a művelet, hogy felmérjük a eh, déli országokból, például az afrikai országokból való bevándorlást. Törökország pontosan tudta és ismerte ennek a hadműveletnek a részleteit. Meg volt a kommunikáció Frontex és a török kormány között. A jelenlegi tárgyalások pozitívnak értékelhetőek, a török hatóságoknak pedig lehetőséget biztosítunk a Frontex műveletekben való részvételre. Nyilván ezzel az illegális bevándorlást is visszaszorít, javíthatjuk, és a jó szomszédi kapcsolatokat is javíthatjuk. Köszönöm. Kiegészítő kérdés. Miniszter úr, miniszterasszony. Szeretném megismételni azt, hogy mekkora köszönettel tartozunk önnek az erőfeszítését, amelyet, amelyekről eddig tanú bizonságot tett Azonban nem mondta most, és ezért újra megkérdezem, hogy a Frontex vonatkozásában megsértették a török légteret úgy, ahogyan a török fél ezt állítja, avagy sem? Hiszen ez egy nagyon fontos kérdés számunkra Görögországban. Fernández úrral beszéltem, aki látogatást tett nemrégiben Görögországban, is, ő azt mondta, hogy a török légteret nem sértették meg. Tehát akkor a kérdésem újra, a, ahogyan a törökök állítják, volt-e ö, légtérsértés, avagy nem, és amennyiben volt, akkor ön mit kíván ezzel kapcsolatban tenni? Köszönöm szépen! Nos, hát a svéd elnökség számára igen nagy falat, és nehéz eldönteni, hogy a légteret megsértették-e, avagy sem. Több ízben tudomásunkra jutott, hogy a görög kollégákat aggályokkal tölti el ez a helyzet, a török hatóságokkal illendő lenne tárgyalásokat folytatni ezekről az esetekről, és erőfeszítéseket kellene tenni a jobb szomszédi viszonyokért. De nehéz egy soros elnökség számára megállapítani, hogy a légteret most megsértették-e, avagy sem. Azt gondolom, hogy ez egy bilaterális kérdés, amelyet a két államnak kellene tisztáznia. A kiegészítő kérdésre 30 másodpercre megadom a szót. Köszönöm szépen, Morvai asszony, úgy látom, hogy a gondolataimban is tud olvasni. 20 másodpercet szerettem volna kérni, mert egy valóban demokratikus vitát folytatunk egy tulajdonképpen irreváláns kérdésről, amely egyes tagállamokban zajlik. Elnézést kérek. if you have a question... Mennyiben kérdésük van, akkor ezt írásos formában nyújtják be, és akkor megfelelő módon választ is kapnak, de miután nagyon sokan szeretnének ma kérdést feltenni, megfelelő módon szeretnénk eljárni. Rátérnénk akkor a következő kérdésre. Van, úr nincs jelen a teremben, ezért a következő kérdésünk Megginis asszony kérdése, a 2005-ből származó egyes rendelet felülvizsgálata, miniszterasszony, azt gondolom ez az utolsó kérdésünk lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a kérdést is. Természetesen a tanács osztja a tisztelt képviselő aggájait, ami az állatok jólétét illeti. Marian Harkin szeptemberben hasonló kérdést fogalmazott meg, és akkoriban azzal válaszolt az elnökség, hogy a svéd elnökségnek szándékában áll vitát kezdeményezni az jólétről. A 2009. szeptemberi ülésen a tanács a bizottságtól azt az információt kapta, hogy felülvizsgálatra kerül, vagy legalábbis egy javaslat tervezet készül ebben a témában az 1 per 2005-ös rendeletről. Ugyanezen az ülésen információt szerettünk volna kapni azzal kapcsolatban, hogy a műhold navigációs eszközöket hogyan lehetne jobban bevetni az állatok szállításánál. Ez megkönnyíteni a tagállamok hatóságai számára, hogy figyelemmel kísérjék, hogy mi történik, mert vannak olyan eszközök, amelyek segítségével ez nem lehetséges. Az 1 per 2005-ös rendelet erőteljesebb szabályozást vezetett be az állatok szállítását illetően, a nevezetesen kereskedelmi célral történő szállítását illetően. Ez garantálja az állatok jogait, hogyha fogalmazhatok így. Vannak olyan, olyan aspektusok azonban, amelyeket nem tartalmaz a, rendület, a rendelet. Nevezetesen, hogy hányszor szállíthatók az állatok, és mennyi helyre van szükségük a szállítás közben. Az elnökség meg fogja vizsgálni a bizottság javaslatát, a rendelet felülvizsgálatát, illetően, mert eddig még nem történt meg, de ahogy erre sor kerül, meg fogjuk vizsgálni, mert osztjuk a tisztelt képviselő aggájait. Megginis asszony, köszönöm a részletes választ. Tudom, hogy aggályok vannak az állatok vonatkozásában, de szeretném tudni, hogy szeretnék azzal a tudattal élni, hogy ezeket tiszteletben is tartják. Nem akarok további rendeleteket, csak tud, kérem, hogy erre figyeljenek. Talán a ló, lovak szállítására koncentráljanak, mert ott komoly problémák vannak, és ott a rendeletet nem megfelelően alkalmaznak. Talán erre kérjen ki, hogyha lehet. Köszönöm, elnök asszony, nem. Nem vagyok szakértő a ló ágazatban, de feljegyzem a kérdését. Gyakorta fordul elő, hogy a végrehajtással van probléma, és nem föltétlenül új rendeletre van szükség. De ahogy megszületik a bizottsági javaslat, megvizsgáljuk, értékeljük, és hogy további intézkedésekre van szükség, vagy ahogy ön is említette, csak a végrehajtás megerősítésére, mert ezt meglátjuk, és akkor visszatérhetünk erre a témára. Elnök asszony, Kelly úr, további kiegészítő kérdés? Igen, köszönöm. Csatlakozva McGuinness asszony kérdéséhez, Írország a tengeren túlról kap állatokat, illetve Írországban onnan szállítanak állatokat figyelembe veszik-e azt, hogy nagyon sok ágazat ezt tiltja? Mert hogyha nincs élő állatszállítás, akkor jobb, még jobban leesnek az árak, és ez még inkább negatívan hat a gazdákra. Köszönöm szépen. Miniszterasszony, igen, tudom, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézni Írországnak, mint szigetnek. Tudjuk, hogy ez rendkívül fontos téma, úgyhogy meg kell vizsgálnunk az állatok jólétét is, de nyilván ezt megfelelően kell megvizsgálnunk, értékelnünk kell, hogy elegendő-e az eddigi intézkedés, vagy a végrehajtás megfelelően. Tehát mindezt figyelembe kell vennünk, mielőtt még további rendeletet alkotnánk, és biztos vagyok benne, hogy a tárgyalások során minden egyes tagállam megemlítheti saját sajátos helyzetét. Elnök, köszönöm szépen, miniszterasszony. Tudom, hogy jelezte, hogy még további kérdése hajlandó válaszolni. Tüsszisz és Kelly urak részéről, úgyhogy meghallgatjuk őket. Tüsszisz úr kérdése az elektronikus ellenőrzés az EU-ban téma. Hol van ez? Tusz ez. Yes. Uh, here's he, Mr. Tuzas has left. Tuzas úr elment? Elnézést kérek. Hát, ha ez így van, nagy kár. Akkor Kelly úr következik a sport témában, és ez tényleg ö, már a vége lesz, a bizottság sportpolitikája témája. Kérem erre válaszoljon. Köszönöm szépen. Persze. Ez volt a második dossziém, meg kellett keresnem. Igen, a sport tevékenység az Európai Uniós jogszabályokhoz tartozik, és ahogy ön is rámutatott, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lép, akkor meg lesz az EU-ban a jogalap arra, hogy hozzájáruljunk a sport tevékenységek támogatásához figyelembe vegyük a sport különböző jellegzetességeit, hogy egyáltalán milyen struktúrában, milyen oktató jelleggel történik. A tanács azonban nem véleményezheti a következő bizottság belső szervezését, ez majd a bizottság elnökének feladata. Gondolom Mindenki egyetért velem abban, hogy a sport és az egészség védelme kéz a kézben jár együtt. Nagyon fontos kikapcsolódási forma is, főleg, hogyha a helyi sportcsarnokban a helyi futballcsapat játszik. Úgy gondolom, hogy a szabad és független sportmozgalmak befolynak más területek munkájába is, mint például a közegészségügy, stb. stb. stb de a svéd elnökség elsősorban nemzeti kérdésnek tartja a programot. Olyan programokra van szükség, amelyek nem károsan hat, befolyásolják a már eddig jól működő területeket. Kelly úr, először is nagyon köszönöm, hogy válaszolt a kérdésemre. Köszönöm átfogó válaszát azt hiszem nagyon egyértelműen mutatott arra rá, hogy milyen értékkel rendelkezik a sport, főleg az egészségügyi szempontból. És nagyon remélem, hogy kéz a kézben fogunk együttműködni azért, hogy a sport megkapja megfelelő helyét az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Elnök, Megginész asszony, ön kíván az utolsó szó jogával élni, kérdéssel, mert Kelly úr nagyon szégyelős, és nem mondta, hogy a Gal Atlétikai Szövetség volt elnöke volt, és Írországban nagyon sokat tett a sport érdekében. Úgyhogy ezért ilyen élénken érdeklődik a sport iránt, ezt úgy gondoltam tudniuk kell. Elnök asszony, Hát ezzel a pozitív megjegyzéssel el szeretném mondani, hogy az, a kérdések, amelyek nem kaptak választ, írásban kerülnek megválaszolásra. Két dolgot szeretnék elmondani, hogy október 15-én a jogi bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy elfogadhatónak tartja Roberta Fiori volt európai parlamenti képviselő